Az elnök. Ladies and gentlemen, dear... Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, megkezdjük az ülést egy percen belül. Kérem szépen, hogy foglalják el helyeiket. Szépen köszönöm, mondja az elnök. Akkor megkezdjük az ülést. Ezennel megnyitom a november 11-én felfüggesztett ülést. Újra megnyitom az ülés jegyzőkönyvét, a november 11-i jegyzőkönyvet és az elfogadott szövegeket tettük. Van esetleg megjegyzés ezzel kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy nincs, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Hölgyeim és uraim! Következő közlemények. Nagy örömmel közölhetem önökkel azt, hogy Aung San Suu Kyi asszony elleni szobafogságot feloldották eh, a birmai eh, ellenzék a burmai ellenzék vezetőnőiről van szó. A 88 óta az Európai Parlament által kiosztott Szarabdíjnak díjnak az első ö, díjnyertese. 20 éves sajnos nem tudta átvenni személyesen ezt a díjat, az Szarab díjat. Szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy meghívtam Aung San Suu Kyi asszonyt, meghívtam arra, hogy szólaljon fel az egyik plenáris ülésünkön. November 25-én a 11 nap, 11 évvel ezelőtt az ENSZ által létrehozott a nők elleni erőszak eltörlése nemzetközi napját. Napi szinten esnek az asszonyok a családon belül és más erőszak áldozataival. Nagyon sok régióban a világon gyakori a nemi szervek csonkítása a fiatal nőknél, asszonyoknál, vannak olyan nők, fiatal lányok, akik nap mint nap szembesülnek ezzel a gyakorlattal. Véget kell vetni ennek a barbár rituálénak, és kérem szépen, hogy tűzzék ki a rózsaszírmot, amely ezt a ö, gyakorlatot képviseli. Szeretném kiemelni, hogy az Európai Parlament négy éve azért küzd, hogy minden ö, a nőkkel szemben elkövetett ö, szellemi, fizikai erőszakot megszüntessünk. További közlemények. Az illetékes spanyol hatóságok arról tájékoztattak, hogy Ramon Hauregi a Tondó urat Maria Irgoyen Perez asszony fogja felváltani, méghozzá 2010. november 16-i dátummal. Üdvözöljük az új kolléganőt, új képviselőasszonyt. Nagy szeretettel üdvözöljük körünkben, asszonyom. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az első szabályzat 3 2-es bekezdés étemében, addig, amíg felül nem vizsgálják mandátumát, vagy bármilyen kérdés fel nem merül, Perez asszony az Európai Parlament teljes jogú tagjaként vesz részt minden ülésen, feltéve, hogy előzetes nyilatkozatot adott rá arról, hogy nem töltve olyan funkciót, amely összeegyeztethetetlen az Európai Parlamenti képviselés státusszal. Szeretném önöket arról is tájékoztatni, hogy Claudio Kiprian Tanaszeszko úr a progresszív szocialisták és demokraták frakciójába ült át, méghozzá november 15-ével. Arról is tájékoztatom önöket, hogy Pino Ellaki úr szintén a progresszív, progresszív szocialisták és demokraták tagja, méghozzá 2010. november 18-a óta. Most pedig jogszabályok aláírása, amelyek az egyszerű járás során kerültek elfogadásra. Önöket szeretném arról tájékoztatni, hogy a tanácsenőke és jó magam szerdán 14 jogi aktus fogunk aláírni, amelyek az egyszerű eljárás során kerültek jóváhagyásra, méghozzá az eredeti szabályzat 74-es paragrafusa értelmében. A jogszabályok címét ennek az ülésnek a jegyzőkönyvében találják meg. Aztán rátérnék a napi rend megváltoztatással kapcsolatos információkra. November 18-án hagytuk jóvá a végleges napi rendet a 137-es cikk értelmében. A jegyzőkönyvet mindenki megkapta, ma pedig nézzük meg a hétfői napot. Tehát egyenként végignézzük a napokat. A politikai frakciók azt kérték, hogy a Berlinger jelentés, amely a polgári kereskedelmi és jogi és nemzetközi családi és magán nemzetközi jogi kérdésekkel foglalkozik már, mint a Stockholmi program végrehajtásának ezen aspektusait. Az erről szóló jelentést vegyük le a napirendről, azt kérték a politikai frakciók. Ebben az esetben ez a jelentés holnap kedden kerülne megszavazásra vita nélkül. Tehát erről született meg a döntés. Ez azt jelenti, hogy a jelentésről szavazunk, a Berlinger jelentésről lesz szavazás, de nem lesz vita. Még egyszer megismétlem, az összes politikai frakció egyetértett ezzel az eljárással, mármint, hogy töröljük a Berlinger jelentést, akkor jóváhagyottnak tekintem ezt az kérvényt. A keddi a kapcsolatban nincsen változás. Schulz úr. Elnök úr, Ugye kedden hat jelentés kerülnek sorra, már Téra kolléga jelentéséről van szó, kolléga az nő, Matéra a kolléganő a globalizációs alap felhasználásáról kíván szólni Hollandia esetében. Azért kérem a szót ezzel kapcsolatban,